rendelkezés álló nyelveket mindenki ismeri, és szokás szerint az interneten is követhető az ülés. Az egy képviselő visszalépett, úgyhogy a néppártnak helyette valaki mást kell jelölnie. Ezzel tulajdonképpen a közleményeim végre értek. A többit a körlevelünkben megtalálhatják. A harmadik napi rendi pont a számvevőszék külön jelentése az EU válasza a menekült válságra, és a társ előadók Katrina Kinicsi és Denis de Jong, úgyhogy meg is adom a szót nekik. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy bemutathatom ezt a jelentést az EU válaszát a menekült válságra, a hotspot megközelítésről szeretnék beszélni. 2015-16-ban drámaian megnőtt a menekültek száma, és az úgynevezett hotspot megközelítést vezette be a bizottság válaszképpen. Felmértük ennek a megközelítésnek a végrehajtását Olaszországban, Görögországban, arra az időszakra nézve, amikor először bejelentették 2015 májusban, egészen 2016 május végéig tekintettük át az időszakot. Két kérdésre összpontosítottunk. Először is a szükséges hotspotok elhelyezése, illetve hogy ezek megfelelő kapacitással jöttek el létre, a megfelelő koordinációs mechanizmussal és monitoring eljárásokkal. A második kérdés az volt, hogy a hotspot megközelítés hatékony volt-e a migránsok kezelésében, a regisztrálásban és az újranyomatok levételében. A hotspotok fontos elemei az bevándorlás kezelésének a bizottság, az ügynökségek és a tagállamok itt együtt kell, hogy működjenek a közös kihívásokat leküzdve. Hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor a teljes EU-s migrációs rendszer akár össze is omolhat. A munkánk során egyértelművé tettük, hogy a hotspot megközelítés egy konkrét rendszer, amely illeszkedik a szélesebb politikai kontextusba, ez a rendszer tovább megy a hotspot megközelítésen, és ez eh, érintheti ezeknek a központoknak a jellegét és működését. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy eh, nemzeti utókövetési eljárásokat nem eh, írtunk elő a visszatéréssel és a befogadással kapcsolatosan. Következtetésünk, hogy a hotspot megközelítése eddig javította a migráció kezelését, bár a tervezetnél hosszabb ideig tartott kialakítani a hotspotokat. Ez a megközelítés része volt a stratégiai tervnek, amelyel kíván, amelyel reagálni kívántunk egy olyan helyzetre, amely humanitárius katasztrófával fenyegetett. Többet kell tenni, ez is a következtetésünk, ezért öt konkrét ajánlást tettünk, hogy javítsuk a migráció kezelés módját. Először is elégtelen a hotspotok kapacitása, ezt javítani kell, infrastruktúra javítással, Olaszországban pedig azzal, hogy a hotspotok számát meg kell kétszerezni, ahogyan ezt eredetileg is terveztük. Többet kell tenni, hogy az kísérő nélküli fiatalkorúaknak segíteni tudjunk, és megfelelő intézményeket hozzunk létre, amely befogadja őket és intézi a menedékügyi eljárásokat. Gyerekvédelmi tiszteket kell kinevezni minden hotspoton. A bizottságnak továbbra is ki kell amellett tartani, hogy megfelelő számban legyenek jelen nemzeti szakértők, megfelelő szakértelemmel és elég hosszú mandátummal, Végül pedig az az ajánlásunk, hogy a bizottság értékelje ezt a megközelítést, ez azért fontos, hogy optimalizáljuk az EU megközelítését a migráció kezelésben Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a nagyon fontos jelentést mindkét előadónak, és megadom a szót Kinicsi kollégának. Grazie, grazie Presidente. Io... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Én is szeretnék a számbevőszék képviselőjének köszönetet mondani a jelentés ismertetéséért. Tényleg nagyon fontos dolgokat ö, említett meg a hotspot rendszerről. Köszönet De Jonge kollégának is, kiváló volt az együttműködés vele a munkadokumentum elkészítése során, és ennek szellemében dolgoztunk. A szemevőszék jelentése, amiről hallottunk az előbb, egyértelművé teszi, hogy a migrációs hullám kezelésében az Európai Unió nem kiválóskodott. Sajnálatos módon a realitás az volt, hogy nem hatékonyan léptünk fel, és azokat az országokat, főleg Görögországot és Olaszországot, ahova az első fronton érkeztek az emberek, egyedül hagyták. A Frontex, az Europol tulajdonképpen nem eléggé tudtak fellépni a migráns hullám kezelését illetően, és állandó a nyomás emiatt Görögországban például, ahol minden gazdasági emberi forrást fel kell használni minden intézmény segítségével az emberek fogadására. Ez emberi erőforrások és gazdasági szempontok alapján is rendkívül nehéz helyzetet teremtett azokban az országokban, ahova elsőként érkeznek az emberek. A Migrációs Világszervezet számai szerint több mint százezren érkeztek a földközi tengerről. 50 százalékuk Olaszországba érkeztek, a többiek Görögországba. Úgy gondolom, hogy ezek számok, ezen számok tükrében azt kell mondanunk, hogy a hotspot rendszer azért működik, bár nem eléggé hatékonyan. Úgy gondolom, hogy tekintettel erre a helyzetre, erre az állandó helyzetre és a folyamatos érkezők számára, főleg Szicíliába, Olaszországba, Görögországba, úgy hiszem, és úgy hiszük, hogy az integrációs menekültügyi ö, alap nem elegendő, ö, szükség volna ö, sürgősségi megoldásra is, gyorsabb megoldásra, hiszen erre van szükség. De főleg úgy véljük, hogy az infrastruktúrát, a szállás körülményeket kell javítani azokban az országokban, ahova megérkeznek ezek az emberek. Hiszen a saját költségvetésből ez már nem fedezhető. Ami a hotspotokat illeti, a migránsok 100%-át regisztrálják a hotspotokban. Ez óriási feladat, nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy ezt a számvevőszék képviselője is elmondta, hogy külön odafigyelnek a kiskorúakra, és szakemberek fogadják most már őket. Van egy másik aspektus is, amiről beszélni akartunk, nevezetesen, hogy felmerül az emberkereskedelem, főleg a fiatalkorúakkal való kereskedés kockázata. Itt az Európai Unió támogatására is szükség van. Vannak megfelelő jogalkotói eszközök, de ugyanakkor nem csak erre támaszkodhatunk, ott van az Európol, úgyhogy próbálkozunk ellen ezen a fronton is. De sajnálatos módon nehézségekbe ütköznek ezek az ügynökségek is, mert nincs elég munkatársuk, hogy ekkora számban érkező menekültel foglalkozhassanak. A dokumentumban megpróbáltuk kiemelni azt, hogy a hotspotok ugyan működnek, de Olaszország két másik hotspot felállításán dolgozik most, Azonban kétségtelen, hogy ezekben az említett témákban még nem kevés tennivaló van. Mindenesetre nagyon köszönöm az együttműködést és a segítséget a munkadokumentum megfogalmazásában. Köszönöm. Kollégi de Jong, bitte. De Jong kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Veszberg úrnak a számövőszék részéről a külön jelentést. Nagy öröm volt együtt dolgozni Csinicsi asszonynal ezen munka dokumentumon, és kiváló volt az együttműködés a Szekonnal. Itt egy kis probléma is felmerült a jelentés kapcsán, gondolom a számvevőszék is osztja ezt, Nevezetesen itt a folyamatnak csak egy statikus képét látjuk. Természetesen a menekültek regisztrálnak és benyújtják a menekültügyi kérelmüket, de ez elkülönül az eljárás többi részétől, tehát ez kérelmek részletes vizsgálatától, illetve esetleges visszautasításától és a menedékesek visszatérítésétől visszaküldésétől. Tehát ha nem az egész láncot vizsgáljuk, akkor a hotspotok nem lehetnek életképesek, különös tekintettel a nagyszámú migráns, aki elsősorban Olaszországba érkezik, de Görögországra is vonatkozik ez, ugyanis ott is növekszik a belépők száma. Tehát, hogyha ez a láncolat nem valósul meg, akkor a hotspot nem kínálhat megoldást. Ezzel a problémával kell szembenéznünk a külön jelentés kapcsán is. A teljes képet kell figyelembe vennünk, ha az áthelyezést is figyelembe vesszük. Ez nem halad a tervek szerint. Történnek áthelyezések, de nem olyan mértékben, mint amiben megállapodtunk, és ez bizonyos szűk keresztmetszeteket okoz. Tehát nagyon nehéz hatékony visszaküldési politikát folytatni. Tudom, hogy harmadik országokkal történtek erőfeszítések, hogy befogadják a polgárokat, amikor a kiinduló országba küldik őket vissza, de egyelőre ez nem hatékony rendszer. Kenichi asszony által elmondottakhoz képest ami a megalapításokat illeti, szerintem szükség van arra is, hogy nyomon kövessük a folyamatot, és tudom, hogy a számvevőszék is foglalkozik ezzel, a külön jelentéseket bizonyos időközönként felülvizsgálják. Tudom, hogy mindez fontos, de még egyszer nagyon fontosnak tartom, hogy az egész láncot vegyük figyelembe, egészen a vizsgálatoktól, a regisztráción át, az esetleges visszautasításig vagy visszaküldésig. De egyébként teljesen egyetértek mindazzal, amit Kinicsi asszony elmondott. A gyermekek ügye különösen fontos. A számvevőszék is rávilágított erre ha szakértőket küldünk ide-oda, ez nem elegendő. Arra van szükség, hogy a szakértők más államokból is állandóan jelen legyenek, és teljesen egyetértek ez ügyben a számvevőszékkel. És természetesen, ha vannak kérdések, ezeket örömmel megválaszolom. Köszönöm szépen. Egy kicsikét csalódtam ebben a különjelentésben. jelentésben ez nem egy audit, hanem pusztán az menekültügyi eljárás ismertetése. A menekült jog, a menedékjog jól működik az EU-ban, de ha azt vizsgáljuk, hogy mi történik a pénzekkel, honnan szerzünk pénzeket, ezek megfelelő mértékűek, akkor azt hiszem, hogy a jelentés nem sokat mond erről. Tehát a follow-up, a nyomonkövetés mindenféleképpen fontos, és lehet, hogy ezek az adatok nem is állnak rendelkezésre minden esetre erre vonatkozóan állást kell foglalnunk, hogy mit kezdjünk egy ilyen ismertetővel, az ott felvetett kérdésekkel, konkrétan a szakértők, az időtartam, ameddig a szakértők közreműködnek. Tehát azt is tudnunk kell, hogy milyen országokat érint ez a probléma aránytalan mértékben, Úgyhogy jó lenne, hogyha Veszberg úr erre vonatkozóan majd állásfoglalna, és akkor most a hozzászólásokat hallgassuk meg. Igen, az elnök asszonyjal egyetértek. Első olvasatra nem igazán találtam semmi konkrét kézzelfogható dolgot ebben a többoldalas jelentésben. A tény az, hogy én is támogatom a nyomonkövetést, illetve a, a follow-upot, mert a helyzet egyre nehezebb lesz. A jelentés azon kívül, amit a kollégák már elmentettek, Olaszország és Görögország esetében olyasmiket taglal, amit mindenféleképpen figyelbe kell vennünk. Itt a helyzeten bőven van javítani való, és ami a felszabadítandó forrásokat illeti, itt ha arra várunk, hogy Olaszország és Görögország társfinanszírozzon, akkor ez a pénz, ezek a források csak ott hevernek, és ha viszont nincs társfinanszírozás, akkor visszavonják. A teljesítményt sem ellenőrzi az EU, nagyon kevés az adatcsere, tehát eh, itt megint a nemzet, vagy a tagállamok és az EU közötti eh, kapcsolatra kell eh, utalnunk. Úgyhogy ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy ez a gyakorlat nem követhető. Ha az adatcsere, illetve a nyomonkövetés nem történik meg, akkor nem tudjuk figyelemek kísérni, hogy mi történik. Itt végül is emberekről van szó, és mindenféleképpen össze kell rántani magunkat. Én is úgy vélem, hogy az EU nem megfelelően reagál, és ami a szakértőkről elmondottakat illeti, ez eltart egy darabig, mire ott a helyszínen tájékozódnak, megismerik a helyzetet. A kiírási, pályáztatási eljárás is meglehetősen bonyolult. Tehát az egyik legnagyobb probléma, amiben az EU-nak meg kell állapodnia, hogy ha a bürokráciát nem mérsékeljük, nem csökkentjük, akkor ez csak problémákat szül, és az emberek, ha azt megnézik, hogy az EU hogyan jár el ezekben az ügyekben, akkor ki kell mondani, hogy ez nem megfelelő. És tehát az elhangzottak alapján én is csak azt tudom mondani, hogy a jelentés nem elegendő. Tehát mi, mire akar kifutni ez a jelentés? A, és itt külön probléma a kíséret nélkül utazó kiskorúak. Tehát egyszerűen lehetetlen a jelenlegi gyakorlatot feltartani, hogy a szakértők, a különböző ügynökségek, akiknek illetékessége van ezen a területen, nem értem, hogy miért nem lépnek fel. Úgyhogy a véleményem az, hogy minél előbb meg kell tudnunk, hogy az ajánlások hogyan valósulnak meg. Más jelentésekben is szó van ezekről az ajánlásokról, és azt mondják, hogy igen, ezeket az ajánlásokat megfogadjuk, de több évbe telik, mire ezek valóban érvényesülnek. Tehát szerintem ezt a kérdést minél előbb kezelni kell, és figyelembe kell venni a szubszidiaritást és a tagállamok és az EU között, és a hotspotok mellett erősíteni kell más tagállamok felvételi kapacitását, vagy együttműködési készségét, és hogyha az ügynökségekkel és megfelelő kapacitásokkal nem kapcsoljuk ezt össze, akkor nem lesz megfelelő működőképes a rendszer. Lapájóva asszony következik. Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is hiányolom a számokat, hasonlóképpen látom ezt, mint ön. És van néhány konkrét kérdésem a költségekkel kapcsolatosan. Kicsit furcsának tartom, hogy nem tudjuk a számokat, a konkrét számokat összeállítani. mert tavaly, amikor Avramopoulos biztossal volt a meghallgatás, írásos kérdéseket küldtünk, és rákérdeztünk, hogy valóban mi volt a költség országonként. A bizottság kérdése nagyon érdekes volt, idézem. Nehéz volt, szinte lehetetlen megbecsülni a költségeket, amelyeket a migránsok fizettek országonként, mert nagyon sokféle tevékenységet tartalmazott ez az ügyintézés. Engem érdekelne, hogy mi változott, mit tettek, hogy javítsanak a helyzeten. Én nem tartom eh, normálisnak, hogy nem tudjuk kimondani, hogy mennyi volt a költség, és egyértelművé tenni ezt. Hogyan tudjuk ezt a hotspotok szintjén eh, mérni, hogy javulás történt-e tavaly óta, vagy sem? Második kérdésem a visszatérési politika költségeivel kapcsolatos. Jó lenne, ha erről is hallhatnánk valamit. A tagállamok nem akarnak a visszatérési politikával kapcsolatosan segíteni. Tudjuk-e, hogy mik ennek a költségei, és hogy mennyit fogunk érte fizetni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Utolsó kérdésem. Olyas valami, ami talán Katerina Kiricsinek a szakterülete, ő sokat tud a gyerekekről, a kiskorúakról, a kísérő nélkül utazó kiskorúakról. Az érdekelne, hogy más-e a költség egy, egy felnőtt migráns és egy, egy kísérő nélkül utazó vagy tartózkodó kiskorú között. Van-e valamilyen különbség tehát a költségek között, és hogyha igen, akkor mi? A mi elszámolási szempontjainkból. És a korra, életkorra is rákérdeznék, mert én személyesen tapasztaltam olyan eseteket, amikor nem mindig 18 évet vesznek figyelembe Olaszországban, ha mondjuk valaki 22 éves korig veszi figyelembe a fiatalokat, mint fiatalkorúakat, akkor ez a költségeken is változtat, gondolom. E, ebben az értelemben kérdeznék rá a költségszempontokra. Köszönöm. Köszönöm, további hozzászólásra nem jelentkeztek, úgyhogy visszaadnám, illetve megadnám a szót bizottságnak, Inájhen asszonynak a DJ Home-tól, és kérem, hogy válaszolja meg a felvetett kérdéseket. Um, Nagyon köszönöm a kérdéseket és a jelentést. A bizottság támogatja a bizottsági álláspontot, hogy további támogatást nyújtsunk Olaszországnak és Görögországnak annak érdekében, hogy a hotspotok helyzetén javítsunk. Illetve javítsunk a hotspot megközelítésen. Ami a számbevőszék által ismertetett ajánlást illeti, a bizottság minden ajánlást elfogad, úgy ítéljük meg, hogy a bizottság és az ügynökség is a továbbiakban is támogatja a tagállamokat. Ami az egyes ajánlást illeti, a bizottság már készíti a roadmap-et, az ajánlás megvalósítás érdekében mind Görögországban, mind Olaszországban. Ami Görögországot illeti, azt is elmondhatjuk, hogy a közös akció terv, amelyet a bizottság és a görög hatóságok írtak alá, már tartalmazza azt a rendelkezést, amelynek érdekében a szigeteken javítsanak a befogadó létesítményeken és felgyorsítsák a folyamatokat, ami Olaszországot illeti. A bizottság folyamatosan arra ösztönzi az olasz hatóságokat, hogy a hotspotok kapacitását növeljék, és kész az olasz hatóságok további támogatására ebben a témában, ami a kísérő nélküli kiskorúakat illeti az ügynökségekkel és az intézményekkel együtt. A bizottság elkötelezte magát amellett, hogy segítse az illetékes hatóságokat, illetve a hotspotokban gyermekvédő szakembereket kíván alkalmazni. Ugyanez vonatkozik olyan szakértők alkalmazására, akik az ügynökségek szükségleteinek kielégítését kívánja megelőzni, Uh, uh, Annak érdekében, hogy uh, segítsünk a helyszínen tevékenykedő szakértők munkáját. Ezen kívül olyan szakértőkre is gondolt a bizottság, akiket be lehetne vetni ott a helyszínen, akik a tagállami erőfeszítéseket egészítenék ki ami a négyes ajánlást illeti. És a standard eljárást, A dokumentum már nem elkészült, és hamarosan el is fogadják. Ami a négyes ajánlást illeti. Az EU regionális Task Force témájában. A szemvevőszék szerint egyértelmű mandátumra van szükség a görög, illetve az olasz Task Force struktúráját illetően. A bizottság szerint Görögországban a mandátum már tisztázásra került, és megszületett Olaszországban, mind Olaszország, mind az ügynökség óriási erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy tisztázzák az ajánlások mielőbbi végrehajtásának körülményeit. A bizottság továbbra is arra ösztönzi mindkét tagállamot, hogy egy kontakt szakértőt nevezzenek ki minden egyes taskforce nemzeti szinten. Ami az ötös ajánlást illeti, ahol a számbevőszék javaslata az, hogy értékeljék és mutassanak rá az egyes jogi hiányosságokra, orvosolják ezeket, és a továbbiakban tisztázzák a hotspot megközelítés jogi kereteit, a bizottság már tett kezdeti lépéseket annak érdekében, hogy mind Olasz, Olaszországban, mind Görögországban értékeljék a hotspotok helyzetét. Remélem, ez is azt mutatja, hogy a számbevőszék ajánlásait komolyan veszük, és amióta megszületett a jelentés, már is elkezdtük az ajánlások végrehajtását, annak érdekében, hogy mind a számvevőszék, mind ezen szakbizottság elé tárhassuk minél előbb, a végrehajtott programot. Amennyiben nem sikerül ezt a rendkívül ambiciózus célt elérni, a bizottság tervei szerint 2018-ban kívánja végrehajtani a számbevőszék által megfogalmazott ajánlásokat. A feltett kérdése válaszolva, nevezetesen az alapok létrehozása és a follow-up kérdésében. Tavaly a biztos Avramopoulos biztos úr már járt önöknél tavaly, de akkor még nem kapta meg a tagállami elszámolásokat. Az eljárásra ugyanis oda kell figyelni, amelynek vége a jóváhagyási szak, Kicsit későn indult be ez a folyamat a jogalap miatt, ugyanis bizonyos technikai lépésekre volt szükség az auditálók részéről, hogy ellenőrizzék, hogy e, az erre a célra elkülönített alapokat hogyan használták fel. Úgyhogy amikor a biztos úr önöknél e, járt, a bizottság még csak néhány elszámolást kapott készhez, amelynek alapján az értékelést elkészíthette. 2017 márciusában kaptuk meg a 2016-os év elszámolását, illetve a 2016-os számlák elszámolására ezek után kerülhetett sor, miután a nemzeti auditáló hatóságoktól megkaptuk az erre a célra felhasználó dokumentumokat. Nos, ami a kérdését illeti, amely a migránsok reáli, valós költségeire vonatkozott. Pillanatilag nem tudok erre válaszolni. A bizottság nem tudom, hogy tud-e elemzést készíteni arról, hogy a valós költségek vonatkozásában mi merült fel az egyes tagállamokban. A, a visszaküldési politikával kapcsolatos költségeket illetően sajnos ugyanezt tudom mondani, ugyanis az eddigi tagállami információk alapján erre nincs lehetőség. Ami a migránsok és a kiskorúak közötti költségvonzatot illeti. Egyértelmű, hogy a kiskorúak vonatkozásában a tagállamok és az ügynökségek külön erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ellássák őket, és a rájuk fordított költségvetés jelentősebb, ugyanis több szolgáltatást nyújtanak ezen a téren. Mindazonáltal a bizottság pillanatilag még nem tud egyetemű különbséget tenni a két költség típus között. Remélem sikerült minden kérdésekre válaszolni, amennyiben nem, kérem szóljanak. Also der, ja, zu dem, zu dem Bericht, der hinter unseren Erwartungen zurück tehát az elvárásainktól elmarad a jelentés, és egyelőre a kérdéseink még mindig nyitottak. Abramopoulos biztos úr jelen volt a szülésen a mentesítési eljárás keretében, és erről majd nyilván szót fogunk ejteni. És visszatérve a második ajánlásra a kis, kíséret, kísérők nélkül utazó kiskorúak esetében a hotspotokon pontosan meg lehet tudni, hogy velük mi történik a hotspotokon, ha erre megkaphatnánk most a választ? appointment uh, concerning Italy, the appointment of the child protection officer. Ami Olaszországot illeti a gyermekvédő uh, tisztviselő kinevezése témájában, ami a kísérő nélküli kiskorúakat illeti, már majdnem lezárult ez a folyamat. A jelentés megszületését követően a bizottság erőfeszítéseket tett, hogy közösen próbálják orvosolni ezt a helyzetet Olaszország esetében. Ami Görögországot illeti, a gyermekvédelmi tisztviselőt szintén kinevezték az illetékes hatóságok Görögországban. Genau, wenn Sie jetzt sagen, danke. Ha azt mondja, hogy majdnem mi az, hogy majdnem minden, vagy mindegyik? Uh, Ez azt jelenti, hogy arra számítunk, hogy az olasz hatóság a gyermekvédelmi is tisztviselőt a jövő hónapban fogja kinevezni. Jövő hónapban, tehát ez nem a spanyol manjána, hanem a, tényleg a jövő hónap. Knicsi asszony választókörzetében is van egy hotspot, úgyhogy esetleg a nyári szünetet követően beszámolhat nekünk arról, hogy ez a következő hónap, ez valóban következő hónap. Ez a kérdés számunkra nagyon fontos, hiszen ez politikailag is egy érzékeny kérdés, tehát én várok egy visszajelzés majd, amit megköszönnénk. Nem halljuk a reagálást. Jó, szóval valószínűleg ez később lesz. Veszberg úr, kérem a, az állásfoglalását. Köszönöm szépen. Igyekszem én is megválaszolni a felvetett kérdéseket a vitában. Először is az audit körét illetően. Mi magunk is önkritikával éltünk magunkkal szemben az elmúlt több mint hat év során. Kicsikét késnek a jelentéseink, és ez azt jelenti, hogy amikor egy auditról jelentést készítünk, akkor magának a kérdésnek a politikai időszerűsége már lejárt, úgymond. Nekünk is az a benyomásunk, az önök bizottsága előtt többszöri megjelenésem alkalmával, hogy önöknek is az a véleménye. Igyekszünk gyorsítani az audit munkánkon, illetve szűkíteni a körét eh, annak érdekében, hogy eh, gyorsabb eredmény születhessen és arra kell eh, összpontosítanunk, hogy éppen mi a releváns időszerű kérdés. Amikor ezt az auditot 2015-ben elkezdtük, akkor egy humanitárius katasztrófa fenyegetett, a tekintetben, hogy az EU, illetve a tagállamok hogyan kezelik a menekülteket, és ezért összpontosítottunk mi a hotspot megközelítésre. Tehát ez 2015-ben ez volt a legrelevánsabb kérdés. És úgy döntöttünk, hogy meg kell vizsgálni, mégpedig az egész láncolatában a menekültügyi helyzetet. Ez a lánc azzal kezdődik, hogy a belépőket megfelelően azonosítják, regisztrálják, új lenyomatot vesznek le. Enélkül egyetlen egy tagállam sem fogadja el a migránsok áthelyezését. Ha a láncnak ez a láncszeme nem valósul meg. Tehát erre figyeltünk oda. És a válaszunk egyértelmű, a hotspotok segítettek egy olyan helyzetet megoldani, ami teljesen elszabadulhatott volna. A regisztráció is egy nagyon fontos láncszem természetesen. A, mi, a legnagyobb problémát jelentette számunkra az, hogy itt az auditot gyorsan kellett elvégezni, és éppen ezért tisztában voltunk vele, hogy az összes pénzügyi információ nem fog rendelkezésre állni, mint ahogy a bizottság is ezt elmondta. Idén márciusban zárult a jelentésünk. Úgyhogy nem volt alkalmunk egy tényleges pénzügyi auditot elvégezni. Ezt majd a nyomon követő follow-up auditok során kell elvégeznünk, illetve egyéb auditokra is sor kerül a lánc egyéb elemeire vonatkozóan, és amikor ezt az auditot végeztük, nem állt rendelkezésre Görögországban pénzügyi információ, Olaszország pedig még nem is igényelt forrásokat abban az időszakban. Tehát ez fontos, amikor erről vitatkozunk. Miért választottunk ilyen szűkörű auditot? Ennek az oka az, hogy mi arra törekedtünk, hogy olyan ajánlásokat fogalmazzunk meg, amelyeket viszonylag gyorsan meg lehet valósítani a hotspot megközelítés keretében. A közelmúlt fejleményei is rámutattak arra, hogy további hotspotokra van szükség, a jelentésünkben erre is utalunk, és amikor az auditot készítettük akkor még nem voltak gyermekvédelmi tisztviselők kijelölve. Most a bizottságtól úgy értesültünk, hogy ez a probléma megoldódott, vagy megoldódik. Ezt mindenféleképpen javasolni akartuk mi magunk is, és szerintem a jelentésünk segített a bizottságnak abban, hogy ezt a helyzetet, ezen a helyzeten javítson. Köszönöm. Köszönöm szépen. Értem hogy eh, itt mindig egy közös állapotban vannak eh, egy aktuális jelentés eh, között, illetve egy már úgymond lejárt, vagy a történelem lapjaira tartozó jelentés között. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom a follow-up jelentést. Mikorra várhatjuk a következő auditot, vagy mikorra tervezik? Mint ahogy erre már említ, utaltunk, az összes mindig készítünk follow-up jelentéseket, nyomonkövető jelentéseket, e, ez általában három éven belül történik. Ebben az esetben én a számvevőszék tagjaként szükségesnek tartom, hogy nem csak egy nyomonkövető auditot kell végezni, hanem egyéb auditokat a lánc további elemeit, illetve így konkrétan például az áthelyezéssel kapcsolatosan. Tehát új auditot is fogunk kezdeni, hogy mikor, azt nem tudom. Én, nekem a mandátumom ugyanis lejárt március 1 de ebben ezért nem vagyok illetékes ennek meghatározásában, de ez mindenféleképpen a számvevőszék egyik legfontosabb prioritása hogy minél előbb foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, és végül Kinicsi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy ilyen hasznos észrevételekkel jártak ebben a vitában. az audit főbb megállapotásai között vannak ellentmondások. Örülök, hogy a számövőszék képviselője megerősített, hogy elképzelhető egy új audit elvégzése, hogy a költségeket részletesebben meg tudjuk vizsgálni. A bizottság képviselője is megerősítette, hogy ez így történhet. Olaszország esetében erőfeszítéseket kell tenni, hogy nyomon kövessük az ajánlásokat, különösen ami a kísérő nélküli kiskorúakat illeti. Vannak gyermekvédelmi tisztviselők, akik a kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalokat fogadják, de amit a kollégám felvetett, tudjuk, hogy nagyon aggódik a kiskorúak ügyében, és már hosszú ideje dolgozik ezen. A költség különbségeket figyelembe kell venni a bizottságnak is, és a számvevőszéknek is. Ahogyan ezt már hangsúlyozták, a fiatalkorúaknak több védelemre, szolgáltatásra és támogatásra van szükségük. Pszichológiai támogatásra is szükség van. A fiatalkorúaknak egészségügyi védelmet is biztosítani kell. A fiatalok körében ez lényegesebb, mint a felnőtteknél. 18 év a korhatár, csak hogy egyértelművé tegyük, hazámban 18 éves korig számítanak fiatalkorúnak a fiatalok, de persze nem szabad felfüggeszteni a védelmet, amikor valaki, azon a napon, amikor valaki eléri a 18 éves kort. A kolléga a büntetőjogról is beszélt, a kiskorúak támogatása bizonyos intézményekben 25 éves korig is terjedhet. Ilyen erőfeszítéseket tesznek Olaszországban a fiatalok védelmére. Nem lehet csak úgy elengedni egy fiatal akiről addig anyagilag és pszichológiailag gondoskodtak, hogyha így cserbe hagyjuk őket, azon a napon, amikor 18 évesek lesznek, akkor sokkal kockázatosabb helyzetbe kerülnek. A védelem támogatás szempontjából nem szabad, hogy egyik napról a másikra megszűnjenek ezek a szolgáltatások. Hogyha nagykorúságot eléri az illető, akkor már nem a központban él, hanem egy befogadott családhoz kerülhet. A korhatárra szerettem volna egy kicsit ezt a témát megvilágítani, tehát nem függesztik fel a védelmet azonnal, ahogyan eléri valaki a 18 éves életkort. Persze a költségeket ellenőrizni kell alaposabban, hiszen nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk pénzügyileg Olaszországban és, és máshol is. Ez a jelentés csak egy pillanatképet adhat a helyzetről, illetve az eljárásokról, ahogyan ezt a De Jong úr is elmondta. az áttelepítés és egyéb intézkedések is figyelembe vendő. Köszönöm szépen az erőfeszítéseket és a vitát. Kollégi de Jong, bitte. De Jong úr. Madam Chair, uh, I must say that... Önök asszony, el kell mondanom, hogy amikor a munkadokumentumot készítettük, megpróbáltuk figyelembe venni a számvevőszék korlátozottságait, ahogyan ez itt elhangzott. Ugyanakkor Gondolom látják az ajánlásainkban, hogy tudatában voltunk a korlátozottságoknak, vagyis utókövetésre is szükség van. Ezt már az elején is elmondtam. Pénzügyi audit esetében top prioritásra van szükség, ahogyan ezt elmondta a kolléga is, a költségek lényegesek, Ilyen értelemben ez a külön jelentés eltér a többiektől. Egy pénzügyi audit még nem volt lehetséges. A szakbizottságunk számára nagy feladat a bizottság mentesítésében az, hogy ha azt mondja, hogy Avramopoulos biztosan lesz egy találkozónk, ez már beütemezésre került, az elhangzott vita alapján felmerült, hogy nem kellene -e bevonni Timmermans alelnököt is. A Libében ő gyakran megjelenik, amikor komolyra fordulnak a dolgok, és itt a mi bizottságunkban kezdenek komolyra fordulni a dolgok. Pénzügyi információk hiányoznak, a bizottságnak csak részleges információi vannak, várja a többi eredményt, és nem látjuk a teljes képet. Úgy gondolom, hogy minden okunk megvan arra, hogy ne vegyük ezt túl könnyen. az észrevételekben hallottam, hogy beszélnek egy migráns költségeiről. Nekem itt kétségeim vannak, ez több tényezőből állhat össze, ez az összköltség. Az integráció, a kriminalitás és egyéb tényezők is számítanak. Viszont azt tudnunk kell, hogy a láncolatban a különböző lépések mennyibe kerülnek. Például a befogadás költsége, vagy a visszatérés költsége, hogyha szükséges. There is a difference. Uh, I think costs of return could... Végül pedig nagyok lehetnek a visszatérés költsége is, de amikor az egész láncolatot látjuk, akkor ez ugyanolyan fontos lépés, mint a menekültek fogadása. A menekültek és a menedékkérők fogadása nagy számban függ attól is, hogy mennyire hatékony a visszatérési politika. Jelen pillanatban Olaszországban ez a probléma, hogy sok az illegális bevándorló, mert nem hatékony a visszatérési politika, úgyhogy nem is annyira az egy migránsra eső költségről van szó, hanem eh, az eh, intézkedések hatékonyságáról. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, akkor a napi rendi pontot eh, lezárhatjuk. Köszönöm a számvőszéknek és a bizottságnak az állásfoglalást. Következik a hármas napi rendi pont. Flanagan úr által szerzett vélemény a bioalapú iparágak közös vállalkozása, úgyhogy rögtön meg is adom a szót Flanagan kollégának. Very much. Um, uh... Köszönöm szépen a szót. Nos, a bioközpontú iparágakat olyan tíz évvel ezelőtt vezették be a közös technológia alapján. Ez nagyon fontos volt egy PPP keretén belül, az Uniót a bizottság képviselte, másrészt pedig a, a konzorcium, amelyet a bioiparág képviselt, 2,73 milliárd volt az utóbbi hozzájárulása, 970 millió EU Volt egy nagyon fontos közös alap, és ez azt jelentette, hogy részben támogatták az egyes projekteket a jelenlegi jogszabályok értelmében nincs olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi ezt. Ez csak egy kicsit korrigál. Véleményem szerint gyakorlatilag az Európai Bizottságot kellene támogatnunk ebben a kérdésben. Köszönöm. Posi, kollega kért szót. Flanagan przedstavila, problém. Köszönöm a szót. Flanagan úr elmagyarázta a ö, belső ö, pénzügyi mechanizmust. Én az ITRE előadója voltam, és nagyon sok megjegyzést hallgattam meg a különböző felek részéről. Akárcsak az előadó, én is arra a következtésre jutottam, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha a problémát meg akarjuk oldani. Ha a plenárisra jut, és a tanács a változtatásokat elfogadja, akkor a pénzügyi hozzájárulás megváltozik, és a magánszférának a program szinten kell hozzájárulnia. Eddig 182 millióból egyet fizettek, ha ez megváltozik, a különböző opciókat figyelembe véve én támogatom, de nagyon óvatosan kell eljárnunk, és meg kell vizsgálni, hogy hogy járnak el ezek a cégek a mentesítés során ugyanis projektszintű változtatások attól függenek, hogy a cégek 100%-ban teljesítik-e elkötelezettségeiket. Nekünk pedig ellenőriznünk kell azt, hogy ezek a változtatások változtatnak-e a magáncégek hozzáállásán. Köszönöm. Következő hozzászóló Helyz jelentéstevő úr. Uh, thank you, Chairperson. Um, Köszönöm szépen. Én is egyetértek uh, Flanagan jelentéstevő úrral, ami az általános megközelítést illeti, ez teljesen helyes, hogy egy új finanszírozási modell támogassunk, amit a bizottság javasol. Ugyanis uh, a vállalatok nem feltétlenül készek hozzájárulni, ugyanis a korábbi szinten sem történtek megfelelő mértékű lehívások, ugyanis a vállalatok nem láttak potenciált lehetőséget vagy előnyt ebben. Ettől függetlenül van néhány kérdés, amit szerintem végig kellene gondolni, és a jelentésben is taglalni. Én értem, hogy a bizottság miért döntött így. Először is ez a kezdeményezés a bizottság részéről egy együttműködésből fakad. KKV-kkal, vállalatokkal konzultáltak, és ebből szerintem számos tanulságot le lehet szűrni. Hogyha ez a program nem teljesít megfelelő mértékben a vállalatok javára, akkor nagyon fontos, hogy a bizottság együttműködjön velük nem csak a bio alapú ágazat összefüggésében, hanem más közös vállalat esetében is erősebb együttműködésre van szükség. Ha ez működik, és ha ez megfelelő lehetőségeket biztosít a vállalatok további hozzájárulására, akkor a kérdés, hogy milyen tanulság származik ebből a többi közös vállalatra nézve? Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, amivel tisztában kell lennünk, és egy alapvető változás a mechanizmusban további lehetőségeket nyithat meg más területeken is. És hogyha ez viszont kudarcot val, akkor ez visszatér a mi bizottságunkhoz. És ez nagyon fontos. Tehát feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a közös vállalatok is végig gondolják, hogy ez a rendszer milyen következményekkel járt számukra, és a éves jelentésben is ezt megvizsgáljuk majd jövőre is. A jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseinkben még kívánunk, ki kívánunk térni arra, hogy a közös vállalatoktól is várunk némi visszajelzést, hogy számukra milyen előnyökkel járt ez a rendszer, illetve milyen előnyökkel járt az európai adófizetők számára. Már most jeleznünk kell ezeket a kérdéseket, hogy ezeket a válaszokat megfelelően dokumentáltan megkapjuk, amikor értékeljük a közös vállalatokat. Tehát én ezeket a szeret, területeket szeretném látni még a jelentésben, és természetesen én nagy örömmel működök majd együtt Flanagan úrral. Hogyha ezt a változást hajtjuk végre, amit én szükségesnek tartok, akkor ebből bizonyos következmények származnak, és biztosítanunk kell, hogy ez előnyös lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Labajova kolléga. I will be very short because just to, to agree with uh, the reporter and the shadow reporters that the proposal for amendment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 fogadtunk el egy rendeletet, de ez nem működik. A rendeletben az egyik feltétel az volt, hogy a magániparág közös vállalkozása járulna hozzá 182,82 millió ö, nagyságrendben. Ez most pillanatilag nincs ilyen szinten. Úgyhogy 70 milliónál tartunk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos elnök asszony, hogy megvizsgáljuk, hogy miért nem sikerült mindez. A bio alapú iparágok közös vállalkozása miért nem járt sikerrel? Az a benyomásunk, hogy itt elfeledkezünk a 182,5 millióról, és projektenként úgynevezett alakát megoldást találunk. mert vannak olyan vállalkozók, akik nem vesznek részt a projektben akkor, hogyha hozzájárulásuk arányában nem nyereségesek. Mindenesetre jól lenne, működne ez a rendelet. Ami a hatékonyság hiányát és a célokat illeti, esta modificación del reglamento, lo que vamos a hacer es favorecer solamente. Amellett kiállni, hogy a nagy vállalkozások ebben részt vehessenek, ez a projekt nem működött. Ez most olyan egyszerű, hogy módosítjuk a rendeletet? Ez az én kérdésem, hogy részt vegyenek a konzorciumban a cégek. Lehet, hogy el fogják tudni ezt kerülni, de lehet, hogy hatékonyabbak lesznek hogyha ez a rendelet módosítás létrejön, akkor meg kell gondolni, hogy ez egy kötelezettsége a nagyvállalatok számára, vagy sem. Fél tízkor az MV kollégák csatlakoznánk hozzánk, és van még egy napi rendi pontunk addig, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha röviden fogalmaznánk. Helysz kollégaként még egyszer szót. Amilyen összegekről szó van, nem tudjuk, hogy miért nem tettek javaslatot teljes hatástanulmányra, teljesebb magyarázatra van szükség, hogy ez miért nem vonatkozott erre az esetre, amikor ilyen sok pénzről van szó. Fanteki DG Research főigazgatóság részéről nincs túl sok ideje, kérem válaszoljon. Good morning. Uh, Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. The BBI initiative is getting close. A BBI kezdeményezés uh, félidőhöz közeledik. A globális uh, leverage hatás 2016-ra 2,6-re került kiszámítása, vagyis egy uh, euró közpénz mellé 2,6 euró magán finanszírozás társult, ami a kezdeményezés céljához, a 2,8-hez közel van. Hangsúlyoznám, hogy ez a legmagasabb a hét közös vállalkozás közül, amelyek a Horizont 2020 keretében működnek, és mutatja, hogy milyen fontos részvétellel él az iparág. A a BBI kezdeményezésben közpénzek mellé ilyen mennyiségű magánforrás társul. A cél a kőolaj utáni társadalom létrehozása. A felfüggesztett összeg 70 millió euró, ennek a célja hogy az EU pénzügyi érdekeit védje. Most a módosításra várunk, és reméljük, hogy a véleménytervezet hozzá fog járulni a helyzet rendezéséhez. A kezdeményezés szempontjából ez létfontosságú. Um, the commission is a bizottság felügyeli ezt a területet, és nagyon nagy figyelmet fordít rá, vagyis hogy az iparág hogyan hagyja végre a pénzügyi hozzájárulásokat, és a módosításnak köszönhetően valószínűleg még magasabb lesz a többszöröző hatás, mint most. Ami a nagyiparral kapcsolatos témakört illeti, az EU hozzájárulása a KKV-khoz már 110 millió, 120 millió, ami 30 százalék a teljes hozzájárulásnak, és ez sokkal magasabb, mint a Horizont 2020-as célok. Remélem, hogy választottam minden kérdésre. Köszönöm. Uh, thank you for your contributions. Uh, as with... Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és az ember nézze meg, hogy mielőtt cselekszik, hogy mit tesz. Én tudomásul vettem az összes hozzászólást. Azt hiszem, hogy ez egy eh, egyedülálló lehetőség, amikor a képviselők eh, nyilvánosan egyetértenek. Én eh, soha nem kérdőjeleztem meg, hogy jól végzi a munkáját. Minden esetre holnap délig rendelkezésre áll mindenkinek a lehetőség, hogy módosítókat nyújtsanak be. Köszönöm. Köszönöm. Én is így voltam ezzel. Szeptember elején fogunk szavazni, és hogyha bármi kérdésük van, akkor ezt kérem a titkárságnak továbbítsák, hogy az összes kérdése válaszolni tudjunk, ma ugyanis az idő szorít minket, és akkor most következik a, az ötös napirendi pont, egy külön jelentés 2009-ből az európai személyzeti felvételi tevékenység hatékonyságos eredményessége. Berfield úrnak megadom a szót, kérem tájékoztasson minket a feleményekről, illetve tudom, hogy a megbizatása hamarosan lejár, az elején nem túl jó jelentést tett le, és most megvan a lehetősége, hogy ezen módosítson. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm ezt a lehetőséget. Remélem sikerül bemutatnom azt, hogy nagyon sokat tettünk az elmúlt tíz év során, különös tekintettel igen hasznos számvevőszéki ajánlások alapján az EPSZO hatékonyságát illetően. Tehát Mit is tettünk az EPSZO belül? Alapvető változtatást a munkánk szintjén négy területen. Ez a számbevőszék ajánlásait követi. Nevezetesen, hogy hogyan tervezzük szükségleteinket, hogyan tudjuk a hatékonyságot javítani, a tesztelést, illetve a kiválogatási folyamat profi szintjét, hogy a lehető legtehetségesebbeket válogathassuk ki, és ugyanakkor a sokszínűséget biztosítsuk. Az első ajánlás az volt, hogy nem időben, vagy megfelelő módszerrel történt a tájékoztatás. Úgyhogy az, első, az egyik első dolog az volt, hogy stratégiai emberi erőforrási tervezést vezettünk be. Ez ugyan nem tökéletes, de nagyon jól működik, és lehetővé tette számunkra azt, hogy a keresetet, kínálatot egyeztessük az intézmények szintjén, a felvétel szintjén ciklikussággal, és így sokkal jobban sikerült a forrásokat felhasználni, megfelelő mennyiségben, a megfelelő időpontban, a megfelelő szakismeretekkel. Tehát három éves ciklusokat vezettünk be a stratégiai tervezés vonatkozásában, ezt minden évben jóvá kell hagyni. Így sokkal jobban járhatunk el. A következő dián láthatják, hogy ez a gyakorlatban hogy működik. Három fő ciklusunk van évente, 2010 óta meghatározott időpontokban, így a felvétel esetén is jobban jelen vagyunk, nyáron a nyelvészeket keressük, évvégén pedig az asszisztenseket az eljárások szüneteiben pedig különböző szakembereket. A másik ajánlás az volt, hogy túl hosszú a kiválogatási folyamat. És ez tényleg így volt, szerintem lehetne rövidebb is, de vannak bizonyos kötelezettségeink, mint közalkalmazottaknak. Mindenkit egyenlően és fermódon kívánunk kezelni, ugyanakkor csökkent az idő 60%-kal, bizonyos esetekben még jelentősebb mértékben. Ez itt rendkívül optimista terv, amikor bevezettük az új kiválogatási folyamatot, Akkoriban általában két évig tartott általánosságban a kiválogatási folyamat, és 50-50 százalékos -50 volt az esély, hogy felveszik az illetőket. Úgyhogy először is a kiválogatási eljárást folyamatot két évre csökkentettük, körülbelül 9 és 10 hónap között, majd az intézmények drasztikusan reformáltak a felvétel szintjén, és ennek az lett a vége, hogy átláthatóbb és gyorsabb folyamatot tudtunk létrehozni. Az idén, január 5-én egy radikális változást vezettünk be, ugyanis szerződéses alapon alkalmazunk az intézményeknél zömében munkatársakat. Ez sokkal gyorsabb eredmény, folyamatot eredményezett, és sokkal költségkímélőben is. 2009-ben kezdődött az első ilyen folyamat, 30 ezeren jelentkeztek, 10 ezeren mentek át, és csak néhány százat vettek fel. Hát ez nem igazán óriási értékarányos megoldás. De az emberek érdeklődhetnek bármikor, de ahelyett, hogy mindenkit behívunk a tesztekre, van egy vezető beosztású munkatárs, aki végigolvassa a jelentkezéseket, és ők döntik el, hogy kit hívnak be. Akkor jöhet az interjú és a felvétel. Ami nagyon fontos, hogy aki átmegy ezen a teszten, még egyszer nem kell, hogy a tesztre jelentkezzen, mert tíz évig érvényes lesz ez a teszt. Tehát, hogyha sokkal kevesebb embert hívunk az interjúra, akkor is lesz elegendő jelöltünk. Ahelyett, hogy körülbelül két évig tesztelnénk 30 ezer embert, két-három hónap alatt sikerül szerződéses munkatársakat fölvenni. Óriási mennyiségű időt tudunk megtakarítani. A másik kritika az volt, hogy nem feltétlenül azokat az embereket válogattuk ki, akiket kellett volna. És a szembevőszéknek valóban igaza volt, csak 60%-os volt az eredményünk a két éves kiválogatási folyamat eredményeképpen. Itt láthatják, hogy fokozatosan a stratégiai tervezés és a jobb kiválogatási folyamat eredményeképpen drasztikusan változott a helyzet. 99,7%-ot értünk el 2016-ban, ez azt jelenti, hogy 120%-os eredményt értünk el a szükségletek szintjén. Aztán Megszabadultunk egy olyan rendszertől is, ami nem volt túlságosan népszerű, amikor is kiválogattak olyan jelölteket az egyes intézmények, akik aztán egy bizonyos ideig tartaléklistán voltak, de aztán sose vették fel őket. Most már sikerült megfelelő szakembereket megfelelő helyekre találni. Persze a földrajzi megosztás nagyon kemény dió és nehéz kérdés. Ugye minden problémát nem lehet megoldani ezzel, hiszen az Európai Unió gazdasági szempontból igen eltérő területeken rendelkezik. Azért megpróbáltuk. Itt egy elég összetett képet láthatnak, de az utolsó oszlopban a ténylegesen felvett embereket láthatják, és a színek jelzik, hogy földrajzi szempontból sokkal jobban kiegyensúlyozott helyzetet tudtunk kialakítani. A sötétkék azt jelenti, hogy túl sokan vannak, a narancssárga, sötét narancssárga az, hogy túl kevesen ebből az adott országból. Horvátország például csatlakozó ország, Belgiumban van a legtöbb intézmény, Máltán van a legkevesebb ö, számú lakos, de arányosan föl kell venni a Máltáról is megfelelő számú munkatársat. Aztán ott van az Egyesült Királyság, a másik véglet. De összességében sokkal kiegyensúlyozottabb a helyzet, és a színek kevésbé jelennek meg, mint gondoltuk. Nem elégettünk meg azzal, amit a számbevőszék kért, ne csak azt teljesítsük, tovább akartunk menni hogyha jó az eljárás, még mindig nem vagyunk eredményesek, hanem a megfelelő szakembereket vonzuk ide. Úgyhogy a legtehetségesebbeket vizsgáltuk meg. 2009-ben sokkal rosszabb volt a helyzet, 2016-ban már 15. helyet foglaltuk el az európai közvéleménykutatás szintjén. Azt hiszem, hogy ez jelentős eredmény, hogy ilyen sok cég között a 15. előkelő helyet foglalhatjuk el. Hiszen ez azt jelenti, hogy sokan azon gondolkodnak, hogy nálunk akarjanak dolgozni. a A közösségi médiákon is jelen vagyunk, úgyhogy mindenütt, minden egyetemen is megjelenünk, és így mindenki tudja, hogy hova lehet jelentkezni. Végül Azért kritizáltak minket, mert nem volt elegendő megbízható menedzsment információnk. Most pedig megváltozott a helyzet, és az adatok alapján hozhatunk döntéseket. Ez is nagyon fontos kérdés a szakbizottságuk számára, hogy a költségekkel mi a helyzet. A nemzetközi közigazgatásban megvizsgáltuk, hogy mennyibe kerül a munkatársak felvétele. Korábban olcsóbb kategóriába tartoztunk, 4000 euró volt az átlag az összes intézmény vonatkozásában, és ebből próbáltunk kiindulni. Így aztán harmadik helyet tudtunk elfoglalni, továbbra is a költségeket vizsgáljuk, és 2,6 ezer-től 13 így terjed az euróban kifejezett kategória. A költségeket is össze lehet hasonlítani, és itt ugye teljes foglalkoztatottságra gondolunk, nem csak az bérek költségére, 13 ezer euró eléggé elfogadható beruházás, hogyha megfelelő szakembert tudjuk felvenni. Nos, ami a, kö, a kihívásokat illeti, azt hiszem nagyon fontos, hogy ezekről is beszéljünk, és hát ezek elég komoly kihívások minden intézmény vonatkozásában. Először is egyre idősödik a korosztály, a baby boom generáció most megy nyugdíjba, úgyhogy nagy szükség lesz majd a megfelelő készségek terén új munkatársokra. De az új generáció egészen más egész mások az elvárásaik a munkával, a munkáltatókkal kapcsolatban. Egész más minden érdekli őket, mint a korábbi generációkat, nem feltétlenül egy helyen akarnak dolgozni csak. És valamilyen olyan munkát szeretnének, aminek értelme van. Itt azért azt hiszem, hogy ha valaki az Európai Unióban vállal munkát, akkor ennek a projektnek a részévé válik, és hozzájárulhat Európa jövőjének kialakításához. Ez nagyon fontos érv. A többi érv oda tartozik, hogy hogyan dolgozunk itt, a technológiákat hogyan alkalmazunk, ez már kevésbé vonzó. Úgyhogy egyre inkább azt tapasztaljuk nagyon sok országban, hogy óriási a verseny a legtehetségesebbekért. Az Egyesült Államok vezet ezen a szinten, és nagyon nehéz tőlük elcsábítani ezeket a tehetséges embereket. Aztán, ami a közalkalmazottak szféráját illeti, sokféleképpen gondolkodunk, sokféle tehetséggel megáldott munkatársunk van és ez is a gyors változásokat követi. Ugye egyáltalán nem tökéletes minden, van még nem kevés tennivalónk, azon által sikerült kiválósági központtá kinőni magunkat, világszerte található nagyon sok olyan munkacsoport, akikkel együttműködünk, akikkel a legjobb gyakorlatot megoszthatjuk és segíthetünk egymásnak. Elismertek váltunk, és a legjobb gyakorlat innováció kategóriájában megnyertük az egyik ENSZ díjat, három intézmény között a szerepeltünk a Ránstadt díjért 2015-ben, az öt között voltunk, sőt, elsők, és azt hiszem sikerült bebizonyítanom azt elnök asszony, hogy nagyon komolyan vettük a számbevőszék kritikáját is, de nem csak a számbevőszékét, hanem másokét is, és tényleg sokkal jobb szolgáltatást nyújtunk az intézmények számára, illetve az állampolgároknak, akik talán csak az EPSZON keresztül tudják a versenyvizsgát teljesíteni, és most már értik, hogy miért ide akarnak jönni dolgozni. De itt nem állhatunk meg, hogyha az Európai Közszolgálat jövőjét biztosítani akarjuk, akkor tovább kell javítanunk mindenen, minden folyamaton, és egyre csökkenteni azt az időt, amelyre szükség van ezek lefolytatására. Köszönöm. Doch ein bisschen beeindruckt bin. Köszönöm szépen. Ayala Sander. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a prezentációért, ami egyébként megfelel a számövő széki ajánlásoknak. Szeretnék külön köszönetet mondani BSL úrnak, hiszen egy modern toborzási rendszert ismertetett velünk, amely megfelel a kihívásoknak. Egy kérdésem volna azzal kapcsolatosan, ami az EU személyzeti univerzumát életi. Beszéltek különlegességekről, a különböző intézmények sajátosságairól. Érdekelne, hogy milyen mértékben népszerűbbek vagy kevésbé népszerűek egy, egy, egy intézmény részlegei, illetve hogy hogyan tudják a központokat harmonizálni, illetve vannak-e olyan központok, amelyek népszerűbb tobozási eljárásokat folytatnak. Beszélt a Nemzeti szakértőkről, illetve a nemzeti küldöttekről, akik az intézményeknél dolgoznak, esetleg az közigazgatási gyakornokokról, illetve az ösztöndíjasokról is szeretnék kérdezni, akik nem fizetett munkát vállalnak. Ezek a foglalkoztatási formák hogyan vannak hatással az önök munkájára? A 2009-es jelentés, ugye most 2016-ban vagyunk, 2007-ben vagyunk, hatása volt-e a válság a helyzetre, vajon népszerűbbé váltak-e ezek a munkavállalási formák a válság nyomán? És hogy milyen a megbontás, milyen a lebontás eh, tagállamokra nézve. Tudom, hogy nem a legfontosabb tényező a fizetés, de azért lehet, hogy eh, bizonyos tagállamok esetében ez tényező lehet. Beszél a diverzitásról, ez nagyon fontos, de figyelembe veszik-e, hogy vannak második, harmadik generációs tisztviselők harmadik országokból, figyelembe veszik-e, hogy más háttérből származó, más családból származó, például bevándorló családok leszármazottjainak is lehetőséget adjanak a tisztviselői munkavállalásra. Köszönöm. Kollégi Salafranca, bitte. Salafranca kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony és szeretnék köszönetet mondani az igazgató úrnak a bemutatóért. Bemutatta a toborzási eljárásokat, és látható, hogy mennyire összetett eljárás ez. Két dologra szeretnék rákérdezni. Az egyikre Ajela asszony is rákérdezett, de én más szemszögből szeretném ezt kérdezni. A válság nem a nem az eh, e gazdasági válság, hanem az európai intézmények válsága vajon eh, változtatott-e, vagy hatással volt-e arra, hogy hányan jelentkeznek európai tisztviselői helyekre? Fontos-e eh, nekik az, hogy mennyire biztos egy ilyen munkahely, amikor a válság érinti az európai intézményeket, az európai építkezést, akkor érzik, hogy több vagy esetleg kevesebb jelentkezővel találkoznak. Az intézmények emberi erőforrásainak nagy részét érinti a nyugdíjazás. Hogyan változott, e, változtatott ez az, a toborzáson milyen képességeket, milyen kompetenciákat keresnek, értékelik-e a kiválasztási eljárásokat, és utolsó kérdésem, elnök asszony, a tartaléklisták létrehozása nagyon sokszor semmiféle garanciát nem jelent, ez jellegzetessége az eljárásunknak, hogy az illető végül is kap egy munkahelyet. hogyan tudjuk átláthatóbbá tenni ezt az eljárást, hogy a legkompetensebb jelölteket támogassuk. Köszönöm. Um Rendkívül röviden kérem, Kadevach kollega. Igyekszem nagyon röviden fogalmazni. Ugyan, a számvevőszék ajánlásában ez nem szerepel, de jó lenne, ha tudnánk hogy hogyan látják, mi az álláspontjuk a gyakornokok helyzetét. Itt a pályáztatásnál jó lenne, hogyha olyan fiatalok jönnének ide, akiknek már van tapasztalata EU-s intézménynél. Nagyon gyakran olyan gyakornokok jönnek ide, akik nem igazán ismerték a pályáztatási eljárást, és korábban atipikus munkahelyen dolgoztak, nem igazán ismerik az eljárásokat, nem világos számukra. Tehát vannak-e javaslataik ennek kiavítására, átláthatóbbá tételére a jövőben? Liberacki kolléga, szintén röviden kérem. Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezetőt, a prezentációt. Úgy látjuk, hogy a változások jó irányba mutatnak, de még mindig vannak fontos kérdések, elsősorban a felvételi eljárás átláthatóságával kapcsolatosan. Én hallottam olyan panaszokat, hogy nagyon bonyolult, nem egyértelmű és nem átlátható folyamat. A földrajzi egyensúlyról is említést tett. Ha hasonló méretű országot, két országot összehasonlítunk, Spanyolországot és Lengyelországot, Lengyelország eh, esetében háromszor kevesebb eh, jelentkező van, mint eh, Spanyolországból, és ötszörös különbség van a felvétel tekintetében. Tehát Lengyelország alul felreprezentált, tehát nem panaszkodhatunk, viszont más tekintetben Lengyelország alul reprezentált. Mi lehet az oka annak, hogy egyes tagállamokból kevesebben jelentkeznek? Ez az adott ország oktatási rendszerével függ -e össze? vagy a pálya modellel rendelkeznek-e bármiféle elemzéssel arról, hogy mennyire felel meg a kiválasztási folyamat, hogy valóban a megfelelő szemét választották-e ki, vagy sem. Itt a szokásos időkorlátokra tekintettel kérem, hogy röviden, Igyekszem. Az a, szóhoz intézett kérdés. Nyilván az összes intézmény esetében mi végezik a felvételeket, és tisztában kell lennünk az egyes intézmények szerepével és elhelyezkedésével. Egyes intézmények jobban ismertek a közvélemény előtt, mint például a parlament, ugyanakkor az szakbizottságok kevésbé, és ők veszik fel általában a szükséges munkaerőt. Ami a földrajzi elhelyezkedést illeti, nyilván Luxemburg kevésbé vonzó, mint Brüsszel. Ez összefügghet a megélhetési költségekkel, talán ez a legfontosabb tényező. Az EPSZO-nak nincs szerepe a nemzeti szakértők tekintetében. Ez az intézmények hatásköre, erről nem nagyon tudok szólni. A gyakornokokra vonatkozóan ők egy nagyon fontos tehetség csapat, jó tehetséget képviselő csapat, és minden egyes időszakban ismertetjük a pályamodellt, a jelentkezési feltételeket, és hát ha megnézzük, nem minden esetben volt gyakornok az, aki végül is alkalmazásba került, de természetesen nagyon szorosan együttműködünk a gyakornokokkal, ez, ők ugyanis rendkívül tehetségesek, akik már megfelelően motiváltak, hogy az intézményeknél dolgozzanak. A pénzügyi válság nagyon nagy mértékben kihatott a munkánkra, még több évvel később is érezhető volt ez a hatás. Számos tagállamban na- nagyon magas arányú a fiatalkorú munkanélküliség, és emiatt Görögországból, Spanyolországból, Portugáliából, Olaszországból nagyon sok jelentkezőnk volt emiatt, és ha megnézzük Németországot, ahol a foglalkoztatás magas szintű, az életszínvonal is magas, onnan meglehetősen nehéz jelentkezőket vonzani. A vezetési szint nagyon vonzó azok számára, akik eh, inkább csak 100 euróban, vagy több száz euróban mérhető fizetést kapnának otthon, és nem 1000 euróban. A fizetési szint magas, de nem csak erről van szó, hanem más tényezők, például az Európához való viszony, az életminőség. Egyes eh, országokban az életminőség meglehetősen eh, jó, tehát ez is szerepet játszik a döntésükben Számos tagállam esetében úgy ítélik meg, hogy Brüsszel egy veszélyes hely a közelmúltbeli terror támadások következtében, hát akár indokolt, akár nem, de ez a tény. A sokszínűségre, a diverzifitásra is oda kell figyelnünk. A jelentkezők a legkülönfélébb tanulmányi háttérrel jönnek, és azt hiszem, hogy meglehetősen sokrétű a személyzet, de nem eléggé még. A kisebbségi csoportokra is hangsúlyt helyezünk, az ő körükből is igyekszünk felvenni, természetesen EU útlevéllel kell rendelkezniük. Ezen kívül a fogyatékossággal élők felvételét is előtérbe helyezzük. Ez az intézmények részéről is egy erőfeszítés. A képzést illetően nem látunk semmiféle válságot. Úgy látjuk, hogy a fiatalok kellően motiváltak, és kiváló lehetőségnek tekintik a fiatalok, hogy ezáltal is a társadalom javát szolgálják. Úgyhogy végül is a válságnak e tekintetben pozitív hatása volt. A motivációt azonban nem a korábbi multiple choice tesztre kell építeni. Ha valaki nem a nem Brüsszelben élt, nem volt része ennek az egész világnak, nem ismeri a az intézményeket, akkor nyilván kevésbé érthető számára. De igyekszünk a teszteket úgy kialakítani, hogy fel tudjuk mérni a tudást, illetve a motivációt. Nagyon fontos, hogy akiket felveszünk, kellően motiváltak legyenek, egy pár évvel ezelőtti tanulmány szerint a motiváció 2010 óta nem csökkent Európa iránt. Ami a tartalék listát illeti, azt hiszem, hogy a rendszer sikerült továbbfejlesztenünk. Először is a lista sokkal inkább illeszkedik az állás lehetőségekhez, és az összes pozíciót, az összes állást meghirdetjük online. Azt hiszem, hogy ez a korábbi gyakorlat nem volt megfelelően tisztességes. Természetesen mindig lehet a dolgokon javítani, a régi listákat le kéne zárni, ami pedig a gyakornokokat illeti, már erről szóltam, nagyon jó listával rendelkezünk, what we can see in other Amit um, világszerte más szervezetek esetében tapasztalunk, hogy a gyakornokok és uh, az ő tehetségük uh, összegyűjtése között nagyon szoros az összefüggés, a gyakornokság az intézményeknél lejár, és ott nem folytatódik simán, zökkenőmentesen a foglalkoztatás, mint egy másik szervezetnél, hanem újra kell pályázniuk, újra kell jelentkezniük. Nagyon sokan sikeresen veszik a vizsgát, illetve a versenyt, tehát igyekszünk minél többeket rövid időre ide vonzani, és hogyha ez alatt a rövid időszak alatt valóban úgy érzik, hogy elkötelezetten tudnak dolgozni az intézményeknél, akkor tovább léphetnek. A folyamat minden egyes lépéséről tájékoztatást adunk. Mindenki, aki a vizsgára jelentkezik, akár sikerrel jár, akár nem megfelelő bizonyítványt vagy igazolást kap. Nyilván az egyes tagállamokból érkező jelentkezések kapcsán vannak problémák. Tudom, hogy Lengyelországból nem megfelelően kezdettük ezt a kérdést, nem tudjuk az okát, ezt a lengyel hatóságokkal majd közösen megvizsgáljuk, és össze egy szemináriumot fogunk szervezni az úgynevezett országokkal, Írország, Dánia, Németország, Franciaország, Hollandia, Cseh köztársaság, Lengyelország és Svédország. A lengyel hatóságok képviselőit is meghívjuk, és igyekszünk majd feltárni, hogy az egyes tagállamok sajátosságait hogyan tudjuk megfelelően kezelni hiszen nyilván az adott országok képviselői jobban él, ismerik az adott helyzetet, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Nagyon tetszett, hogy milyen eredményeket értek el, és nem elfogadható, hogyha vannak még panaszos esetek, és nyilvánvalóan az végrehajtás nagyon fontos. Köszönjük szépen!